Köszönöm. A következő napi rendi pontunk egy szóbeli kérdés az emberi jogok az EU és Vietnám közötti kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nyújtotta be, és megadom a szót Lange úrnak, aki a szerzője a kérdésnek. A következő héten, 12. a másodikán a vietnámi miniszterelnök Brüsszelben jön, hogy aláírja a kereskedelmi megállapodást. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó megállapodás az Európai Unió és Vietnám között. Egyértelmű és aszimmetrikus csökkentési menetrendje van a vámokra. Normákban állapodtunk meg. 169 elemet fogadtunk el, fogadott el Vietnám, más partnerországok is részt vehetnének ilyen megállapodásokban. A közbeszerzésről megállapodtunk, és alapvetően azonos feltételeket sikerült biztosítani. Igazán figyelemre méltó megállapodás, és egyértelműen a preambuluma az Egyesült Nemzetek 45-ös kartájára is utal, és az általános emberi jogi nyilatkozatra 1948 volt. Tehát a kereskedelmi megállapodás egyértelműen viszonyul az emberi jogok kérdéséhez és azok biztosításához. Ezzel pedig kétség kívüli, hogy a partnerségi megállapodás és együttműködési megállapodás, amelyet 2012-ben írtak alá, a kereskedelmi megállapodással együtt jogilag kötelező érvényű kapcsolatban áll ezzel pedig az emberi jogi záradék a partnerségi és együttműködési megállapodásból szintén vonatkozik a kereskedelmi megállapodásra is. Úgy gondolom, kedves kollégák, mindannyian egyetértünk abban, hogy az emberi jogok és kereskedelem közvetlenül összefüggenek. Alig tudom elképzelni azt a kereskedelmi kapcsolatot, ahol az emberi jogokat nem tartanák tiszteletben. Mellesleg a TTIP megállapodásban is, amelyet Vietnám is aláírt, explicite utaltak az emberi jogi fejleményekre és a piacnyitásra. A kettőt össze is kapcsolják. Ez egyfajta automatizmus, amelyet kialakítottak. Az emberi jogok tehát a kereskedelemhez tartoznak. Hogyha megnézzük Vietnámot, akkor tudjuk, hogy igen dinamikus ország, átalakulási folyamatban van, és kihívásokat von mindez maga után. Nagyon sokan, sok emberi jogi kérdés, például a véleményszabadság változóban van. Eszközként a záradék, a partnerség és együttműködési megállapodás záradékának keretében és a többi megállapodásnak a keretében kell látni a emberjogi jogi párbeszédet is. De tulajdonképpen itt van a kutya elásba. Az, hogy hogyan lehet javítani ezt, hogy az emberi jogi párbeszéd is erősebb, erőteljesebb legyen. Talán öt dologra van szükség. Egyrészt a célmeghatározás az emberi jogi párbeszéd számára konkrét mérföldkövekkel a tárgyalásokhoz. Néha nagyon sokat beszélgetünk, csak elbeszélünk egymás mellett. Másodszorban, hogyan lehet jobban a civil társadalmat bekapcsolni a párbeszédbe? A Civil Society Forum, a helyi tanácsadó csoportok mind megvannak a, a kereskedelmi megállapodást úgy gondolom a független szakszervezetek is fejlődni kezdenek, világos szabályokat garantálhatunk, és támogatást is ott, ahol a civil társadalom nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. Harmadsorban javíthatjuk még az EU koherenciáját is, mind a bizottság szintjén és a, a, az EKS szintjén, de a tárgyalások különböző szintjén is az európai politika koherenciáját így erősíteni lehet. Negyedrészt, az emberi jogi párbeszéd értékelése. Lehet-e itt jobb mérőpontokat, indikátorokat kialakítani? És ötödik pont pedig a, a kedvenc témánk az átláthatóság. Az emberi jogi párbeszédnél is nyilvánvalóan szükség van az erősebb átláthatóságra. Tehát néhány olyan kérdés, amivel az emberi jogi párbeszédet erősíteni lehetne, pont Vietnámmal kapcsolatban, de a kereskedelmi stratégián keresztül más megállapodásoknál is. Köszönöm szépen a figyelmüket. You, Köszönöm szépen. A bizottság részéről Mászröm asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, a bizottság, ahogyan önök is tudják, elkötelezett amellett, hogy az emberi jogokat érvényesítse, illetve megvédje a harmadik országokkal való kapcsolatai során, és ide tartozik Vietnám is. Érdekelt felek konzultációjára kerül sor tavasszal, illetve egy dokumentum született a nyár során, arra vonatkozóan, hogy milyen javaslatok születtek az emberi jogi kérdések területén, illetve mik a mi javaslataink. Megállapíthatom, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket megneveztük a szabadkereskedelmi tárgyalások keretében Vietnámmal. Az emberi jogok tiszteletben tartása benne van a megállapodásban, illetve ezzel a célral történt ennek a felvetése, illetve próbáljuk minimalizálni a negatív, lehetséges negatív hatásokat. A megállapodás preambuluma kimondja, hogy a nem, az emberi jogi ö, kérdéseket, illetve elveket érvényesítenie kell Vietnámnak, illetve van egy jogi kapcsolat a partnerségi megállapodás, illetve a kereskedelmi megállapodás között Vietnámmal, és ez pedig ö, alátámasztja azt, hogy az FTA és más kétoldalú megállapodások hátterében figyelembe vesszük az emberi jogi kérdéseket, illetve felelősségre vonás történik, hogyha a megállapodást megsértik. Az FTA átláthatósági biztosítékokat tartalmaz, illetve a döntéshozatali folyamat hatékonyságát, átláthatóságát irányozza elő az emberi jog, a demokrácia, illetve a jogállamiság fenntartása érdekében. Ami a munkajogokat ér, illeti ambiciózus fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel az FTN belül, és nem csak az alapvető munkajogi elveket, illetve az ILO egyezményeket kell figyelembe venni, illetve megvalósítani, hanem a vállalati szociális felelősség, a méltányos kereskedelmi rendszerek kialakítása is benne van. Nagyon fontos az emberi jogok kérdése a Vietnámmal való kapcsolatok során, és ezt alapvetően a PCA keretében, illetve az emberi jogi párbeszéd keretében folytatjuk le. Ezen kívül van egy eszközünk, az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz, amely konkrétan ezzel foglalkozik. A bizottság nyomonkövető lépéseket tesz majd a létrehozott intézmények, illetve mechanizmusok segítségével, illetve a civil társadalommal is párbeszédben maradunk, értékeljük majd a megállapodás eredményét. Hiszek abban, hogy a kereskedelmi liberalizáció, illetve az emberi jogok kéz a kézben járnak, ahogy a Lange úr is elmondta. A kereskedelmi és beruházási közleménye a bizottságnak egyértelműen megfogalmazza, hogy az állampolgárok, a fogyasztók, a munkavállalók, a saját, az önálló vállalkozók, illetve a KKV-k mind eredményt kell, hogy lássanak ebből. Innováció is kapcsolódik hozzá, ez azonban azt jelenti, hogy az európai értékeket is meg kell védenünk, hatékonyan kell érvényesíteni a gazdasági lehetőségeket, átlátható formában és nyilvános felülvizsgálat segítségével. Nagyon fontos a jelenlegi megállapodás. A bizottság célja az, hogy a kereskedelmi politika hozzájáruljon az emberi jogok előmozdításához az Európai Unióban, illetve a harmadik országokban, kéz a kézbe más politikákkal, a fejlesztési együttműködéskel és más területekkel. A kondicionáltások is benne vannak ebben a megállapodásban, és úgy gondoljuk, hogy a bevonó jellegű politika hatékonyabb, mint a feltételekhez szabott politika. Ez lehetővé teszi az, hogy párbeszédre vonatkozó csatornákat hozzunk létre, és nagyon sok érdeket féllel egyszerre tárgyaljunk. Ezeket a csatornákat ki kell használnunk, hogy valóban változás történjen Vietnámban. Köszönöm szépen a munkájukat, és megígérem, hogy tájékoztatással leszünk amint előrelép ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig megadom a szót Fiszasz úrnak két percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Tíz évvel a társulási megállapodás aláírása után eh, egy szabadkereskedelmi megállapodás felé mozdulunk el, ez egy kommunista ország. Az Európai Unió eh, itt fontos eh, célokat tűzött ki, egy eh, olyan országhoz, piacához szeretnénk hozzáférni, amely 6%-kal növekedett 2015-ig évente, és amely komoly beruházási lehetőségeket is rejteget. Ez a Nyilvánvalóan a tágabb megállapodási, eh, tágabb együttműködési megállapodásban, társulási megállapodásban az emberi jogok is szerepelnek, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatoknak egyszerre kell figyelembe venni kereskedelmi érdekeket és emberi jogokat is. 25 eh, éve vettük fel először a kapcsolatot Vietnámmal, és eh, nem feledhetjük el azt, hogy milyen nehézségek vannak Vietnámban, különös tekintettel arra, hogy a halálbüntetést Vietnámban még alkalmazzák, emellett a vallásszabadság sem valósul meg. Ezeket a gyakorlatokat el kell törölnünk, illetve el kell érni, hogy ezek megszűnjenek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Vietnám jó irányba fejlődik. 2014-ben aláírta a kínzás elleni megállapodást, illetve a fogyatékosok védelméről szóló egyezményt is. Az emberi jogokat Vietnámban elő kell mozdítani, anélkül, hogy elfelejtenénk, hogy az ASEAN tagjaként az Európai Uniónak egy potenciális szövetségese is. Köszönöm, most pedig másfél percre Moszka asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm eh, biztos asszony, a kereskedelmi megállapodás Vietnám és az EU között eh, sokokból fontos és a tárgyalások nem csak a kereskedelmi viszonyainkat érintik, hanem valójában itt az ASEAN-nal fennálló kapcsolatainkat is érintik ezek a tárgyalások, és ahogy Lange biztos úr, elnök úr is mondta, a tárgyalások tartalma fontos abban az értelemben, hogy modellje lehet jövőbeni tárgyalásoknak. Ezért is kell minden aspektusára nagyon odafigyelnünk azokra például, amelyek a fenntartató fejlődéssel foglalkoznak, és ezek alapelvei az Európai Unió kereskedelmi politikájának is ezért is vetettük fel ezt a problémát az Európai Bizottságnál. Több információra, alaposabb információra, részletesebb információra van szükségünk. Örülünk, hogy a biztos asszony nyitott erre. Mi úgy gondoljuk, hogy általánosságban is jobban kellene monitorozni az emberi jogok érvényesülését a megvalósítás szakaszában is. Itt hatástanulmány modellekre van szükség arra, hogy a civil társadalmat is bevonjuk ezekbe a tárgyalásokba. Úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi tárgyalások eh, még hasznosabbak akkor, hogyha hozzájárulnak a partner társadalmi viszonyainak javításához is. Ezért gondoljuk azt, hogy egy olyan megállapodást, amely ezeket nem veszi figyelembe, nem szabad aláírni. Köszönöm, Sztárbáti úr következik. Vietnam ist ein dynamisches, äh, junges Land. Vietnám dinamikus fiatalország. 30 millió szeretetleméltó lakossal, és nem munkára vár, hanem munkát teremt magának. Ezt újra meg újra megállapítottam. Kommunista kormány, kommunista párt van, nem szocializmust akarnak, hanem állami beavatkozással keresztül a nemzeti jólétet akarják fokozni. Nyilvánvalóan ezt tudjuk, az emberek szabadon beszélhetnek és kereskedhetnek addig, amíg a vezetőket nem zavarják, és itt jönnek az emberi jogok. Nem tartom helyesnek, hogyha mindig normatív úton dolgozunk a analitikus kezdeményezésre lenne szükség. A globalizáció világában akkor, amikor ha amikor saját magunk akarunk tenni valamit, akkor fontos, hogy az emberek el tudjanak gondolkozni. De csak ott lehet gondolkozni, ahol vannak emberi jogok. Saját érdeke Vietnámnak az elemző kör, és az, hogy az emberi jogokra a tárgyalások során kitérjünk. Köszönöm szépen. Scháke asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A liberális csoport örül annak a ténynek, hogy ez az első, a saját jellegét tekintve első kereskedelmi tárgyalás az EU és a Vietnám között aláírásra kerül. Úgy gondoljuk a megállapodás jó. A kereskedelem a szélesebb értelemben vett EU külpolitikai program része az egyik konkrét eszköze. Egy olyan eszköz, amelyben az Európai Parlament vezető fontos szerepet játszik, és a fejlesztés politikában is. Látjuk azt is, hogy az állampolgárok egyre nagyobb mértékben részt vesznek ebben a vitában, ennek is örülünk. Az európai emberek előtt világos az, hogy emberi jogokat az európai politikai program élén szeretnék látni. Úgy gondolom az emberi jogok kulcsfontosságúak, és úgy gondolom azt is, hogy az Európai Uniónak lehetősége és felelőssége is megvan abban, hogy vezesse és biztosítsa az emberi jogok világszintű tiszteletben tartását. A kereskedelem fontos teljesítő eszköz kell, hogy legyen, nem önmagában megoldás a problémák és a szenvedés megoldására. A közvitát hallgatva az embereknek néha túlzott elvárásai vannak a kereskedelem hatásáról, de azért reálisan tegyünk tegyünk meg mindent, amit lehet. Úgy gondolom, hogy ez az ambíció, ez a vízió, az idő, a kereskedelem és az értékek egyértelműen tükröződnek az Európai Unió új kereskedelem mindenki számára programjában. Az anticipált csoportok gazdasági jólét, fejlődés, Vietnám erőfeszítésére építve, hogy segítsék az embereket, kisegítsék a segítségről, azt szeretném tudni, hogy melyek a rövid távú intézkedések. Az emberi jogokkal hogyan foglalkozik az Európai Bizottság a kereskedelem keretében, és hogyan fogják a nyomon követést a megállapodás aláírását, követ, hatályosulását követően biztosítani, hiszen sok mindent kell javítani. A szabad társulási jogot, a jogot, a szabad gyülekezési jogot, hiszen ez most minden nyomás alatt van. Még túl gyakran fordul elő kínzás, erőszak, újságírók nagyon sokan, kisebbségek, kiskorúak szenvednek ettől. Óriási kihívások vannak, amiket nem lehet csak a kereskedelemmel megoldani, és az emberi jogi párbeszédre kell eh, építeni, eh, politikai vezetést kell tudni eh, vállalni. A nyomonkövetés és a hatás az, amit kérdezek. Tehát hogyan fogja mindez befolyásolni az emberi jogi kérdéseket Vietnámon? Köszönöm. Köszönöm, másfél perc, Sánchez asszony. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság megállapodásra jutott eh, Vietnámmal, ami azért aggasztó, mert eh, nem követték ennek a parlamentnek, vagy az Európai Ombudsmannek az ajánlásait. Eh, egy hatástanulmányt kellett volna készíteni emberi jogokról. Ez a ház és az ombudsman is kértek ilyet a megállapodás tartalmazza a fenntartható fejlődésről szóló szokás, ugyanakkor mind az üres retorika, és nincsenek határidők megszabva ebben. Milyen mechanizmusok kötelezik a partnereket a célok betartására. Nincsenek ilyen mechanizmusok. Meg kell néznünk, hogy a nemi egyenlőségre milyen kihatással van ez a megállapodás. Ezt is figyelnünk kell az Európai Unió nem fogja elérni a nemi egyenlőségi céljait ilyen eszközökkel. Emellett a vállalatok társadalmi felelősségét is jobban napirendre kell tennünk. Nem szabad engedni, hogy a nagy cégek a bolygónk és a lakosság jövőjét aláássák felelőtlen viselkedésükkel. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm szépen. Az Európai Unió, az európai projekt lényege a az emberi jogok és az európai kereskedelmi politika is ez kell, hogy legyen. Vietnám egészen hátul van a sorban, például a, a sajtószabadságban az NGO-kat betiltják, ugyanúgy, mint a politikai pártokat, szakszervezeteket. És pontosan az új kereskedelmi stratégia benyújtásakor a bizottság bemutatta, hogy az emberi jogok magasan élen járnak. Arról van azonban szó, hogy az egészet hogyan tudjuk a kereskedelmi politikán keresztül végrehajtani. Vietnámnál van még mit bepótolni a téren, például nincsen hatástanulmánya a kereskedelmi megállapodás emberi jogi hatásaira a Vietnámban. Zöldként vannak kérdéseink és kérdőjeleink itt, különösen a befektetők védelménél például e megállapodásnál olyan emberi jogi eljárást nem látunk, ami e, konkrétan megmutatná, hogy a kereskedelemben mit lehet javítani Vietnámban az emberi jogi területen. Jó, szép szavakat e, hallottunk, de ezeket a szavakat majd végre tettek el, hogy kövessék. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben e, Begin asszony. Köszönöm szépen. A Szörnyű az emberi jogi helyzet Vietnámban. Egységpárt van, minden szabadságjogot korlátoz. A gyülekezési jogot, vélemény szabadságát, minden jogot szisztematikusan elnyom. A kormány olyan így jár el, és mit csinál Európa a demokrácia erősítése helyett egy ilyen megállapodást próbál a demokratikus reformokért nyomást gyakorló eszközként bevezetni. De hát ezek diktátorok. Diktátorok, és az európai mezőgazdasági termékek 80 ezer tonna kerül majd be ennek keretében az országba. Kambodzsa, Vietnám, nem értékekre épülő megállapodás, ez biztos asszony. Köszönöm szépen. Másfél percben Martin Brett. Köszönöm szépen, biztos asszony. Valóban most jött létre ez a megállapodás intenzív tárgyalásokat követően. Nagyon fontos ez Vietnám számára. Az Európai Unió rendkívül fontos partner Kína után Vietnám számára, és nagyon fontos, hogy ez lehetővé tegye a növekedést az ország számára. Meg kell próbálni kilépni a szegénységből, és ez nagyon jó lehetőséget biztosít, illetve más országoknak is ugyanilyen lehetőséget kell biztosítani. Harcolni kell a szegénység ellen, és ezt nagyon jól segíti a szabad kereskedelem. A kereskedelem fontos előrelépést biztosíthat. Sokszor azt halljuk, hogy ez veszélyt jelent a lakosság számára, de ez nem igaz. Figyelembe kell venni azt, hogy mi történik az egyes országokban, és nagyon fontos meghallani a partnereink hangját, hogy mit akarnak, milyen kitételeket fogadnak el. Vissza kell térni a protekcionista kifogásokra. Mindig megvannak a kifogások, hogy hogyan támaszunk akadályokat a szabad kereskedelem útjába. Gondolok itt Burmára, Pakisztánra és más országokra. Ezeket figyelemmel követtük, ellen, elleneztünk bizonyos fellépéseket, most ugyanez a helyzet Vietnám esetében, oda kell figyelni, hogy helyesen járjunk el, és a valóságnak megfelelően lépjünk. Köszönöm szépen, először is Egyetértek Lange úrral, nagyon jó megállapodás született, mind az EU, mind pedig Vietnám számára amely növekedést hoz majd mindkét régióba. Ami az emberi jogi kérdést illeti, Vietnámban ez természetesen messze van attól, hogy tökéletes legyen, hogy ez a megállapodás segíteni fog-e ebben, ez a legfontosabb kérdés. Itt egyetértek a bizottsággal, a konstruktív együttműködés segítségevel az emberi jogi helyzetet javítani tudjuk Vietnámban. Az FTA-nak hála, illetve a PCA segítségével lehetőségük nyílik arra, hogy a vietnámiakkal az emberi jogok területén párbeszédet folytassunk. Ezt nagyon fontosnak tartom, meg kell győződni arról, hogy támogassuk, finanszírozzuk a megfelelő tanácsadó szervezet felállítását, illetve odafigyeljünk a civil szervezetek hangjára, oda kell figyelni arra is, hogy az illó megállapodásokat valóban végrehajtják, hogy vannak biztosítékok a munkahelyeken. De hogyha nincs FTA, akkor nincs PCA sem, akkor nincs lehetőségünk arra, hogy párbeszédet folytassunk Vietnámmal. Tehát szerintem ez a megállapodás jó a gazdaság szempontjából, de jó az emberi jogok szempontjából is. Köszönöm. Görling asszony következik egy percre. Thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, ez pedig fejlődik, kialakul, nem csak azáltal jön létre, hogy nemzetközi megállapodásokat ratifikálunk, vagy pedig potenciális kereskedelmi partnerek kéréseinek teszünk eleget. Az emberi jog kialakul, a kereskedelem pedig segíti ezt az evolúciót. Az ASEAN a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere az EU-nak, és a Vietnám ezen belül egyre nagyobb szerepet vállal egy élén gazdasággal. Üdvözlöm tehát ezt a megállapodást, véleményem szerint ez a szegénységből kiemeli a vietnámiakat, és lehetővé teszi azt, hogy a saját politikai, illetve emberi jogi helyzetükben hangot adjanak a saját véleményüknek. Ha megnézzük az emberi jogi helyzetet, akkor természetesen döbbenettel tekintjük, hogy mi történik, azonban nem az a, meg, nem az a megváltás, hogy fölemeljük a szemöldünkünket. Nagyon fontos, hogy konstruktívan részt vegyünk a párbeszédben, támogatást nyújtsunk, illetve sikerre vigyük ezt a megállapodást. Köszönöm. Gelling asszony kék kártyát kapott, Francini úrtól elfogadja-e? will you accept? Thank you. Sorry. Now you have the floor. Tessék, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görling asszonytól azt szeretném megkérdezni, hogyha kemény feltételeket szabunk, minden fejlődő országgal szemben, akkor ez mit, mit hoz, milyen eredményt mutat? Nos, sajnos nem igazán értettem a kérdés elejét úgyhogy nehéz így választ adni. Ismét megpróbálja? Let me try again. The, the question... Akkor ismét megpróbálom. Hogyha olyan politikát folytatunk, amely egyrészt párbeszédbe elegyedik, másrészt pedig feltételeket szab, kemény feltételeket szab, a fejlődő országoknak, mint például Vietnámnak is. Most érthető a kérdés? Standard English. Sajnos nem értem, válaszolja girling asszony. Elnök, akkor azt kérem önöktől, hogy majd beszéljenek a plenáris ülés termén kívül. a hanoi látogatásom során Angliában azt láttam, hogy eh, szépen növekszik a gazdaság, és eh, elérik a milleniumi fejlesztési célokat. Ugyanakkor azt is láttam, hogy hallottam, hogy az emberi jogi nyomás egyre növekszik, nincsenek szabad eh, nincsenek szabad szakszervezetek, és a Freedom Index alapján a 135. helyen áll ez az ország a szabadkereskedelmi megállapodás automatikusan nem vezet el egy olyan társadalomhoz, ahol betartják az emberi jogokat, e, vagy erős szakszervezeti jogok alakulnak ki. E, ezért üdvözöltem azt, hogy 2012-ben a bizottság már emberi jogi hatástanulmányok mellett kötelezte el magát, és ezt az Európai Emberi Jogi és Demokrácia Cselekvési Tervbe is célként kitűzte. Eh, ez a parlament is eh, arra próbálta rábírni a bizottságot, hogy egy hatástanulmányt készítsen el. Annak ellenére, hogy többször emlékeztettünk erre, és kritizáltuk, eh, a, valamint az ombudsman is kritizálta a bizottságot ennek hiányáért, és ennek hiánya, elmaradása rossz igazgatási gyakorlat az ombudsman szerint. Ennek ellenére nem maradt, nem történt meg az ilyen tanulmány elkészítése. Arra hivatkoztak, hogy nem akarták késleltetni a szabadkereskedelmi megállapodás megkötését. Ugyanakkor a hatás tanulmányt a az ex post értékelés során el kívánják végezni. Az ENSZ is felszólított arra, hogy az emberi jogoknak a kereskedelmi megállapodásokban szerepe legyen. Én azt gondolom, hogy a vietnámi fenntarthatósági záradék az önmagában elégséges lenne. Egy teljes emberi jogi hatástanulmányra van szükség továbbra is. Korau úr következik. Grazie, Presidente, eh, buon pomeriggio commissario. Köszönöm elnök asszony, és üdvözlöm önt is, biztos asszony. Én tényleg figyeltem azt, amit a felszólalók elmondanak, és éppen ezért nem is értem azt az általános boldogságot, ami itt megfigyelhető itt egyfajta neoliberális szerelemről van szó, miközben nem figyelünk oda az emberi jogi jogsértésekre Vietnámban. Nincsenek politikai pártok a kommunista párton kívül, ezeket nem engedélyezik, nincsenek szabad szakszervezetek, egyesületek, NGO-k, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberi jogokat elnyomja, azok aktivistáit szintén elnyomja. De ezt már 2012-ben kimondtuk, és láttuk, hogy azóta valójában rosszabb a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy ideje egy új fejezetet kezdeni. Mielőtt a következő képviselőnek adnám meg a szót, egy ügyrendi felszólalás következik, ha jól értettem. Köszönöm, elnök asszony. Én felvetnék egy nagyon komoly kérdést a plenárison. A plenáris szerepe az, hogy vitázzunk. Itt most Strasbourgban mi a plenárisra jöttünk ide. Ezzel egy időben nem lehetnek nem szabadna lenniük szakbizottsági üléseknek és szavazásoknak. Most 7 órakor a PETI és a LIBE bizottság is nagyon komoly kérdésekben szavaz, Frontex ügyében. Én itt is itt szeretnék lenni, ott is ott kell lennem. Egész egyszerűen nem lehetséges az, hogy a bizottsági kötelezettségeink miatt nem tudunk részt venni a plenáris vitában. Ezt értsék meg a szakbizottságok vezetői is, ez a hét plenáris hét, és nem pedig bizottsági szavazási hét. Arra máskor is lehetőség van Brüsszelben. Köszönöm. Kérem közölje ezt az elnök úrral. Köszönöm, mondja a levezető elnök, ezt átadjuk Schulz úrnak, ezt a panaszt. És Szilva Pereira képviselőnek adom most meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni a lezárását a megállapodásnak Vietnámmal. Ez egy jó lépés előre, és az első megállapodás az új generációs megállapodások között, amelyet fejlődő országgal kötünk, és nyilván mércéül szolgál majd a jövőbeni ASEAN többi, országá, többi országával, tagállamával zajló tárgyalásokon is. Ugyanakkor önmagában a megállapodás nem végcél, az Európai Unió kereskedelmi megállapodásai egyszerre kell, hogy szolgálják a kereskedelem és az európai értékek e, védelmét is, ezért e, jogos az aggodalmunk, amikor felszólalunk a vietnámi e, problémák miatt, gondolok itt elsősorban a szólásszabadságra. Ebben a teremben mi itt már Többször felszólítottuk a bizottságot, hogy a kondicionalitás elvét alkalmazza a kereskedelmi megállapodásokban. Milyen eh, haladást értünk el az emberi jogok területén Vietnámban. Eh, erről számoljon be a bizottság, és hogy ebből a folyamatból milyen tanulságokat vonhatunk le. Hiszi-e a bizottság azt, hogy a Vietnámmal ez a kereskedelmi megállapodás megfelele a kondicionalitás elvének, eh, nevezetesen annak, hogy az emberi jogokra is odafigyelünk. Köszönöm. Pani předsedající, pani komisařko. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nos, először is hadd mondjam el, hogy az INTA szakbizottság állandó jelentéstevőjeként ebben a témában nem támogattam ezt a szóbeli kérdést, illetve a vitát sem. Azonban kisebbségben voltam a szakbizottságban, és tiszteletben tartottam a szakbizottság döntését. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalások során nagyon sok figyelmet szántunk az emberi jogokra, és a erőfeszítések kellő mértékűek. Vietnám tartani fogja ezeket, feladatunk, hogy nyomon kövessük a megállapodás végrehajtását. Most pedig arra kell összpontosítanunk, hogy, hogy véglegesítsük ezt a megállapodást. Jövő héten szimbolikusan aláírják majd, és zárásképpen hadd mondjam el, nagyon örülök annak, hogy itt létrejött a Vietnám barátja, barátja csoport, ahol minden frakció képviselteti magát, és szerintem ez is nagyon hasznos. Köszönöm szépen, Gillasszony, másfél percre. Köszönöm, biztos asszony, üdvözlöm ezt az FTA-t, hiszen potenciálisan növekedést hoz, illetve munkahelyeket teremt, nem csak az Európai Unió számára, hanem Vietnám számára is. Azonban egyértelmű, hogy ezt a potenciált csak akkor tudjuk kihasználni, hogyha megfelelő intézkedéseket hozunk, maximalizáljuk a pozitív oldalt, és megakadályozzuk az emberi jogi negatív oldalt. Jelentős a kihívás Vietnám számára. Gondol, gondolunk itt a bebörtönzésekre, vagy pedig a gazdák kapcsolatos problémákra. Miért nem lehetséges az, hogy megfelelő emberi jogi hatástanulmányt végezzünk annak érdekében, hogy valóban megértsük, hogy milyen aggályok vannak, és megtaláljuk a megoldást. Az is biztos, hogy a jelenlegi, illetve az általános eszköztár nem fogja megoldani ezt, de nem tudom, hogy hogyan lehet egyszerűen a régi módszert itt érvényesíteni. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a bizottság szerény megközelítése keretében nagyon fontos, hogy a partnerségi megállapodás kapcsán legyen egy kommunikációs mechanizmus az IES, illetve a parlament között a PCM megvalósítását illetően és segítsük a panaszok kezelését. Nem arról van szó, hogy az FTA-t alá akarjuk ásni, vagy pedig újjal mutogatnánk a vietnámi kormányra. A józan ész diktál, a megelőzés sokkal hatékonyabb és kevésbé drága, mint az orvosolás, illetve alapja lehet egy hosszú távú stratégiai kapcsolatnak az egyik legfontosabb délkelet ázsiai országa. Köszönöm, elnök. Most pedig a spontán felszólások következnek. Heten kértek szót. Megadom nekik a szót, de mindenkit arra kérek, hogy egy percben szóljon föl. Egy percre megadom a szót, tehát Bogovics úrnak. Köszönöm szépen. Megfelelő alapot kell teremteni ahhoz, hogy a az emberek eh, körében ne legyen éjség, megfelelően tudjanak tanulni, és a végén ők legyenek azok, eh, akik emberi jogot követelnek. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás eh, jó lesz Vietnám számára. Szilárd meggyőződésem, hogy pontosan a kereskedelmi megállapodás miatt fognak majd több emberi jogot követelni. Azok, akik azt várják, hogy a politikai rendszerben, ahol szegények is vannak, figyelembe vegyék az emberi jogokat, mégpedig igen magas szinten, nos, azoknak arra kell gondolni, hogy eh, hogyan tudjuk az, embereket, az emberi jogokat majd Líbiában, Irakban, Szíri, eh, eh, is követelni azt kell megnézzük, hogy ott figyelembe veszik-e az emberi jogokat. Nem, ott még fenyegetik is az emberek életét. Az emberi jog az egy folyamat. Köszönöm szépen, Caputo úr. E Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Két és fél éves intenzív tárgyalások után az Európai és Vietnám elméletileg megállapodott abban, hogy szabadkereskedelmi megállapodást ír alá. Ez lehetővé teszi a kereskedelem növekedését az egyik legdinamikusabb gazdasággal, ezért ez üdvözlendő mindkét gazdaság szempontjából. Azonban vannak még nagyon fontos aggályok az emberi jogok megsértése miatt. 24 független szervezet legtöbb civil szervezet, de vannak nemzetközi szervezetek is ezek között. Ők egy jelentést adtak ki, amely rámutat az emberi jogsértésekre Vietnámba 2014 során. Ez a dokumentum beszámol a vallásszabadság megsértéséről, illetve van egy kötelező érvényű klauzula ebben a megállapodásban, miszerint, miszerint hogyha súlyosan sérülnek az emberi jogok, akkor az a megállapodást felfüggesztik. Meg kell győződni arról, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják, és a megállapodás pontjait szintén követik. Javítani kell ezeket a jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. a 2015-ös augusztusi megállapodás óta már nincsenek vámok az áruk kereskedelmében, a beruházósaknál, és a tervek szerint 2%-kal növekedni fog majd az árucsere. Úgy tűnik most, hogy struktúrált párbeszéd is elindulhat az emberi jogokról. Ez kell, hogy minden kereskedelmi megállapodás alapja legyen, amelyet az EU folytat. Ebben a megállapodásban ez így van, de nincsen az emberi jogok megsértésére vonatkozó záradék, pedig ez előfordul a Vietnámban. Ugyanúgy, mint a többi megállapodás, ez is csak arra összpontosít, hogy a multinacionális vállalatoknak a, K- a KKV kárára nyeresége legyen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy olyan megállapodásokat kellene csak aláírni, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat. Köszönöm. Jakobcsics úr következik. Predsjedavajuća, argumenti nekih naših kolega i kolegica Köszönöm szépen. Meglep, hogy vannak olyan érvek a bizonyos kollégáktól a házban, amelyek azt sugalják, hogy nincsen szükség ilyen megállapodásra Vietnámmal, mert megsértik az emberi jogokat, tisztában vagyunk a helyzettel, és tudjuk, hogy ugyanazok a kollégák arról is beszélnek, hogy a demokrácia exportjára sincs szükség más országokba. Nincs szükség arra, hogy bármit másokra ráerőltessünk. Elnök asszony, tiszteletben tartom ezt a megállapodást azért, mert az Európai Uniós, az Európai Unió vágyát

Köszönöm, Fonszilika úrnak adom meg egy percre a szót. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! teljes mértékben egyetértek azzal, hogy biztosítani kell, hogy az emberi joggal kapcsolatos kérdéseket korrekt módon érvényesítse az Európai Unió a Vietnámmal való kereskedelmi tárgyalásokban is. Az emberi jogi helyzet, különösen a szólásszabadság, a gyülekezési jog, a társulási jog, a médiaszabadság, a, az egyet nem értés joga, a vallásszabadság, stb. stb. olyan terület, amelyet, amelyek kapcsolatban az emberi jogi fejlődést meg kell figyelni, és a civil társadalom függetlenségét vizsgálni, nem pedig a kereskedelmi megállapodásokban erről beszélni. A gazdasági növekedés és munkahelyteremtés mindkét fél számára fontos, de alapvető az is, hogy a bizottság foglalkozzon a kereskedelem liberalizálása és az emberi jogok fejlődése a, milyen kapcsolatban áll a jövőben az új kereskedelmi stratégia keretében, amelyet be kíván terjeszteni. Köszönöm. Sorry, for one minute. Köszönöm. Mikolászics úr egy percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm. A Vietnámmal kötendő, vagy kötött szabadkereskedelmi megállapodás az jobb példája lehet annak, hogy az Európai Unió kérje kereskedelmi partnereitől az emberi jogok betartását is. Szerintem létfontosságú, hogy megnézzük például a fogyatékkal élők jogait is. Azt is látjuk, hogy nincsenek független szakszervezetek, és nincs gyülekezési jog. Szajgon egy multikulturális város volt, több vallás létezett együtt ebben az országban. Most ebben a kommunista országban a vallásszabadságot nem garantálják. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie, eh, akkor, amikor betartatni akarja ezt a kereskedelmi megállapodást, és nyomást kell gyakorolnia a, betar a betartás érdekében, az emberi jogok betartása érdekében. Köszönöm, most a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, eh, hölgyeim és uraim. Eh, a kereskedelem nem tudja megoldani az összes emberi jogi problémát, ugyanakkor hozzájárulhat ahhoz, hogy fenntartható fejlődést hozzon el. Ez a célunk ezekben a megállapodásokban, és különösen ebben, amely vagy ezzel, amelyik, amelyről most beszélünk. Senki nem tagadja, hogy nagyon komoly emberi jogi kérdések vannak Vietnámban. Önök is említették ezeket, én még tudnám is folytatni a listát. Ezek az emberi jogi problémák valósak és komolyak. Ezért is vagyunk kapcsolatban a vietnámi hatóságokkal. Voltak pozitív fejlemények, nem elegendő ilyen pozitív fejlemény, történt, történt, de úgy tűnik, hogy hajlandóak velünk erről is beszélni. A szabadkereskedelmi megállapodás, illetve a partnerségi megállapodás erre lehetőséget is ad. Értékelni fogjuk az emberi jogi helyzetet, megvan az emberi jogi párbeszéd, és néhány héten belül lesz is egy találkozónk. Emellett a civil társadalmat is befonjuk, be fogjuk vonni, és ott helyben, a terepen fogjuk monitorozni ezeket a e, problémákat. És emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy adhok bizottsági anyagot kihozzunk egy-két héten belül, amelyben elmagyarázzuk, hogy a partnerségi megállapodás és a szabadkereskedő megállapodás eh, hogyan fog hozzájárulni az emberi jogokhoz, milyen kísérő intézkedések fogják azt követni, és az emberi jogi dimenziót hogyan fogjuk monitorozni, miután hatályba lép a megállapodás. Mindez átlátható lesz, önök is részt vehetnek ebbe, önök is beleszólhatnak. Van kondicionalitás minden megállapodásban, amikor súlyosan sérül a megállapodás, akkor ezt lehet használni, alkalmazni, ugyanakkor mi inkább a párbeszéd fórumain eh, próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Eh, amennyiben nincs megállapodás, eh, akkor ezek a fórumok sem állnak fel, és nem hiszem, hogy az szolgálná a vietnámi lakosság érdekeit. Ezt a megállapodást végül is a jövő héten fogjuk végelegesíteni. Ezután önök is elolvashatják, ítéletet alkothatnak erről, majd kezdődik a fordítási folyamat, illetve a jogi finomhangolás, és én önöket arról biztosíthatom, hogy tájékoztatni fogjuk önöket, mindig meg fogjuk hallgatni az önök álláspontját, és önök felé is nyitottak vagyunk a párbeszédre.